A tanács és a bizottság nyilatkozatai a fejlesztés Európa évenek, évének végrehajtásáról és örökségéről. A tanács nevében tehát megadom a szót Schmidt úrnak parancsoljon. Voilà. <laughs> Monsieur le Président, chers députés, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A fejlesztés európai évének Luxemburgban lesz majd a záró ünnepsége december 9-én. Örülök neki, hogy a mai napon erről beszélhetünk. Kitűnő volt az együttműködés az európai intézmények között ezen évvel kapcsolatban. A tagállamok, a civil társadalom, a magán szféra és az európai intézmények között, tehát mindenki között, akit a fejlesztés érint. A tagállamok konkrétan kivették a részüket a Fejlesztés Európai Évének végrehajtásában. Az Európai Parlament és a Tanács döntését végrehajtották. Ők döntöttek ugyanis arról, hogy a bizottság javaslat alapján megindítják a Fejlesztés Európai évét. A 2015 es év tehát a fejlesztés ről szólt, az volt a motto ennek az évnek, hogy a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk. Szeretném most elmondani, hogy az Európai Unió milyen eredményt ért el az EU, a tagállamokkal egyetemben. Ne felejtjük el, hogy az Európai Unió a világban a legnagyobb fejlesztési segélyszolgáltató. Rigában indítottuk el a programot, illetve Brüsszelben az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon jelent meg itt egy eseményem, amelyen fiatalok gyűltek össze. A tagállamok a tagállamok is rendeztek ilyen évnyitó eseményeket minden egyes tagállamban, így is mutatták, hogy a fejlesztés mellett elkötelezik magukat. A tagállamoknak tehát kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy végrehajtsák a Fejlesztés Európai Évét, a polgárokhoz közel rendezte különböző eseményeket, a regionális és helyi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel közösen tették mindezt, a kultúral és a kutatás szakértőivel együttesen tették ezt, tehát láthattuk, hogy ők is szolidárisak, tehát a szolidaritást fejezték ki, ezük, szolidaritásukat fejezték ki ezzel, tudatukot felelősségtudatukat a fejlesztés, mindenjünk számára kötelesség. A digitális platformon keresztül sikerült azt elérni, hogy minél több fiatalhoz jusson el ez az üzenet, a fenntartható fejlesztés témája. Egyre több fiatal kezdte ezzel foglalkozni, őket kell ösztönözni, tájékoztatni kell őket, segíteni azt, hogy érdeklődésüket, érdeklődésüket ki tudják elégíteni. A 2015-ös év gazdag volt nemzetközi eseményekben, amelyek kapcsolódnak a fenntartható fejlődéshez. A Milánói Expo, az ENSZ nagygyűlése, közgyűlése, különböző konferenciák, például a COP21-es jelenleg Párizsban zajló konferencia, ezek voltak a legfőbb események. Ezek az események is felerősítették azt az európai igényt, hogy mindannyian vegyünk részt a fejlesztés európai évében, mégpedig, mégpedig megfelelő meggyőződéssel. A, fejlődés, a fejlesztés szerepe tehát rendkívül nagy. Az elmúlt hónapokban itt a migráció problémájáról beszéltünk a legtöbbet, illetve a menekült válsággal. So- sokszor a fejlesztés az érem túloldala, ezen keresztül lehet megérteni a migráció jelenségét. Nemrégiben beszéltünk a fenntartható fejlődésről. A szegénység ellen kell küzdenünk, az emberek elkeserednek és kénytelenek arra, hogy elhagyják országukat. Ezt a problémát kell kezelni, ezt fontos, hogy prioritásként kezeljük. A tagállamokat is tájékoztatni kell előtt, és be kell vonni ebbe a folyamatba, de ugyanígy az állampolgárokat is. Nehéz időket élünk, de az európai polgárok azt mondják nekünk, hogy alapvetően támogatják a fejlesztési együttműködést, és szolidárisunknak kell lenni a legrosszabb helyzetben lévő partnereinkkel. Ahhoz, hogy ez a lelkület megmaradjon, ahhoz nekünk is tennünk kell valamit, konkrét feladatokat kell végrehajtani. Szeretnék először is köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, és McKellen asszonynak, és a Fejlesztési Szakbizottságban a többi kollégának, hiszen ők is hozzájárultak ahhoz, hogy sikerre vigyük a Fejlesztés Európai évét. Remélem ellátogat majd Luxemburgba, hogy lezárjuk ezt az évet. Megköszönöm azt is, hogy az intézményközi együttműködés ilyen eredményes volt. Nagyon sok eseményt kellett megszervezni. A bizottság, a tanács és a parlament együttesen lépett fel. Ők képviselik a Fejlesztés Európai évének örökségét. December 9-én szimbolikusan fogunk aláírni egy erről, fog, erről szóló nyilatkozatot. Arra szeretnénk ösztönözni a tagállamokat és az európai intézményeket, hogy folytassák az európai polgárok tájékoztatását még 2015. december 31-e után is. Köszönöm szépen, most pedig Mimica biztosnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Az Európai Év Fejlesztési Év végéhez közeledünk. Ez a partnerség, az innováció, a hálózatépítés, illetve a tapasztalatok megosztásának esztendője volt. Az európai intézmények összefogtak a nemzeti kormányokkal, parlamentekkel, a civil társadalommal, a magánágazattal és a nemzetközi szervezetekkel, hogy azt az üzenetet tolmácsolják, a fejlesztési együttműködés nagyon fontos. A mottónk, a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk folyamatosan emlékeztetett arra, hogy a fejlesztési együttműködés nem csak a fejlődő országok lakosairól szól, hanem arról is, hogy mi hogyan reagálunk az ő igényeikre. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy ezt az évet elindította, támogatta és vezette. Nagyon sok formát öltött ez, és látható az, hogy az Európai Parlament előtti tér és a fejlesztés évének posztereivel van kidíszítve. Szeretnék köszönetet mondani Schulz elnök úrnak, illetve Linda McEwen asszonynak, valamint Sász Görens úrnak a támogatásért. 2015 kulcsfontosságú esztendő volt a fejlesztés szempontjából. Az Addis agendával, illetve a 2030-as fenntartható fejlődés agenda, valamint remélhetőleg egy megfelelő klímaváltozási útiterv kialakítása úton van. Ezen kívül láthatjuk, hogy milyen helyzetbe kerültünk a migránsokkal. Ezek az események jól mutatják, hogy az instabilitás és az illegális migráció okait kell orvosolnunk. Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a méltóság teljes életre otthon, ahelyett, hogy menekülniük kelljen a szegénységtől, az üldözöttségtől, vagy pedig az emberi jogok megsértésétől. Számomra ennek az évnek a legfontosabb sikere az, hogy nagyon sok fejlesztési szereplővel együttműködtünk Európában és Európa határain kívül. A parlament, a tanács és a bizottság együtt remélhetőleg elismeri ennek az évnek az örökségét azáltal, hogy egy közös nyilatkozatot tesz majd a záró ünnepségen Luxemburgban. Dolgozzunk közösen, tartsuk meg a partnerségi szellemiséget, továbbra is fejlesszük, továbbra is mozdítsuk elő a fejlesztési kérdéseket decemberen túl is, tehát a következő esztendőkben. A fejlesztést tovább kell vinni, közös platformot kell kialakítani, közös keretet arra, hogy folyamatosan fejlesztési párbeszédet folytathassunk a következő esztendőkbe. Köszönöm. A politikai frakciók nevében először a néppárt részéről Stier képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Az év elején úgy véltük, hogy azt reméltük, hogy 2015 máshogy alakul majd. 2015 ugyanis a tömeges Európa felé vándorlás éve lett, nem pedig a fejlesztés Európa éve. A migráció iránt, migrációra figyeltük leginkább, és a feszültségek is emiatt alakultak ki.

Mekeven kolléga következik. Um, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök Egy percem van csak ma este, úgyhogy két gyors üzenet. Az első, a cselekvés. Azt akartuk, hogy nem csak szavakat hanem cselekvést is. Hát léptünk, megállapodtunk Addis Abebában, aztán Párizsban, az éghajlatváltozás elleni harcban, és reméljük, hogy a Párizsi COP21 jövő héten is siker lesz. Megállapodtunk egy új esélyegyenlőségi cselekvési tervben. Hát ezt most igazi szakpolitikai lépésekkel helyben kövessék, ez a hagyományt kell kövesse a tanács és a bizottság. Az, az ígéreteket be kell tartani. Mimica biztosnak mondom, a fejlesztési évről beszélve talán érdemes ezt a gondolatot, összehozva a partnereket a következő 15 év fejlesztés politikáját előirányzandó Szeretném megköszönni a luxemburgi elnökségnek, meg a lett elnökségnek és Mimica biztosnak kötelezettségvállalásaikat is, és minden képviselőtársamnak, aki támogatja eznek üzenetnek a megfogalmazását. Köszönöm szépen. A konzervatív frakció nevében Zulik úr egy percben kap szót. Köszönöm szépen. Az EU fejlesztési segélyei jó részt a, az EU lakosság által támogatott eszközök, ám úgy gondolják, sőt úgy gondolják az európai állampolgárok, hogy növelni kéne a fejlesztési segélyeket, annak ellenére, hogy sok kudarcot is jelentettek ezek. A fejlesztési segélyek ezzel egyszerűen tud mindig nagyon gyakran kudarcot szenvednek, inkább marketingra mennek ezek, az EU saját magát reklámozza ezzel, mint a világ legnagyobb Coca-Cola márkája. De Ekközben Finnország például csak 0,82-ről 0,6-ra csökkentette a GDP-n belül a segélyhozzárulását. Franciaország csak, csak úgy. Nem realista dolog Franciaországtól, vagy akár Görögországtól, Portugáltól azt követelni, hogy 0,7%-át a GDP-eknek európai segélyre fordítsa, miközben maga is fulloklik az adósságban. Ezért a, a, mi nem a régi világ megmentői vagyunk, Gondoljuk végig realistán saját szerepünket a világban. Hautala asszony szeretne önnek feltenni egy kék kártyás kérdést. Parancsoljon, Hautala asszony. Tisztelt elnök úr, kérdezném a kollégától, hogy tudja-e, hogy párt társai a finkorm nagyon örülnek annak, hogy létrejött ez a 42%-os költségvetési csökkentés, nem értem pontosan, hogy mit akar mondani, ön ennek örül? Δευτερόλεπτα, κύριε Σούλικ, να απαντήσετε. Σούλικ úr, kérem válaszoljon fél perc. Köszönöm szépen. Persze egyetértek ezzel. Sulik, Finországban szintén vannak specifikus problémák, ott is reformokat kell végrehajtani, meg kell oldani a problémákat, nem szabad a deficitet megnövelni. Vagy elkezdünk a saját gazdaságunkkal megfelelően foglalkozni, és, és akkor utána megmenthetünk másokat, vagy újabb adósságokba verjük magukat, és akkor senkit nem tudunk megmenteni. Köszönöm. Most Görens úr következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 11 hónapos tájékoztató kampány történt és ennek az európai, a fejlesztés európai éve mindenképpen siker volt. Mindenképpen gratulálni kell azoknak, akik ebben részt vettek, a civil szervezeteknek, a területi önkormányzatoknak és a privát szférának. 2015-ben nagyon sok problémát megoldásáról beszéltünk a fejlesztési év kapcsán. Ilyen volt például a menekültválság, egyértelmű, hogy a méltóság tiszteletben tartása a középpontja a 2015-ös kampánynak. A bizottság és a tagállamok ezt figyelembe vették, ennek megfelelően cselekedtek, máshoz, mások viszont mások viszont mások viszont a közömbösség elvét alkalmazták. Nagyon fontos az, hogy a megkülönböztetésen alapuló küszöbb plafon egyáltalán ne legyen hatással a méltóságra. Sajnos az egyenlőtlenség, a rossz igazgatás, a a béke fenyegetettsége, ezek mind olyan problémák, amelyről beszélnünk kell a fejlesztés európai évével kapcsolatban. De ez azért is van, mert mi nem tettünk eleget. Nos, most ezt helyrehozhatjuk, és megpróbálhatunk hatással lenni a világ helyzetére az elkövetkezendő 20 évben. Ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha eltökéltek vagyunk, ha határozatok vagyunk, és hogyha betartjuk a tett ígéreteinket. Nem szabad félretenni az élveinket. A tájékoztatási kampányt, amit elkezdtünk 2015-ben foglalkoz, folytatnunk kell, aminek mottoja az volt, hogy a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk. Folytassuk a 2015-ben elindult mozgalmat. célkitűzéseket meg kell valósítani. A motóhoz hívem. A parlament, a tanács és a bizottság egy nyilatkozatot ad ki, és örülök annak, hogy ez így történik. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Sánchez Caldente képviselő következik másfél Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos, én sem pozitív, sem negatív mérleget nem tudok vonni a fejlesztés európai évével kapcsolatban, ahhoz még túl korán van. De ez egy nagyon fontos év, mert például július óta van egy új keretünk a fejlesztésre, költségvetésére vonatkozóan, aztán az ENSZ is tárgyalta ezt a témát, Párizsban pedig remélem, hogy a klímaváltozással kapcsolatos ambiciózus tervet fogadunk majd el. Viszont most jön csak a nehezem, még sok dolgot kell végrehajtanunk, 2015-ben szép szándékokat fogalmaztunk meg, reméljük ez meg is valósul, és igazi hatással leszünk. A 2030-as fejlesztési agendának egyetemes jellege van. Kimondja azt, hogy mindannyiunk felelősség, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát hatékonynak kell lennünk, próbáljuk meg a fejlesztési szakpolitikáinkat harmonizálni, összeegyeztetni. nem megengedhető. Továbbra is azt tegyük, hogy az egyik kezünkkel adunk, a másikkal pedig elveszünk. Ez más szakpolitikákban sajnos így van. A déliek elszegényes, elszegényednek, ez ellen kell küzdeni a fejlesztési politikával. Én egyetértek a 2015-ös év célkitűzéseivel, Reméljük, hogy a 2015-ös év a változás éve lesz. Köszönöm. Köszönöm a zöldek részéről, Hojbuch asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A témát nyilvánosan rendre tűzni nyilvánvalóan nagyon fontos dolog. Németországban is nagyon sok rendezvényen vettem részt, ahol heves vita folyt a kereskedelemről, migrációról, az élelmiszer szuverenitásról, azról, hogy mit tettünk, mit nem tettünk, mit kell tenni. Jó az is, hogy felmutatjuk azt, hogy mit tettünk már eddig. Ám ez nem elég, hogy pihenjünk a babérjainkon. Konkrét tetteket kell, tettekkel kövessék a szavakat, amelyek az emberek méltóságát megőrzik, és a gyermekeink jövőjét biztosítják. Itt elsősorban a tagállamokat terheli a felelősség, és minden egyes állampolgárt is egyben. A menekült válságra szól a vitában az ő, ő, ő méltóságokat is meg kell őrizni, üdvözölni kell önket tagállamainkban, és meg kell találjuk a megoldásokat arra, hogy közösen oldjuk meg ezeket a kihívásokat. Az SDG-kre vonatkozóan a célokra magunkkal kell kezdeni, a saját fogyasztásunkkal, a szemét a hulladékkezeléssel, energiagazdalkodásunkkal, a mi méltóságunk, a mi jövőnk függ mitettől, nézzünk a saját tányérjunk, tányérunkra is, és az igazi érdekek mentén a politikai koherencia címszava alatt dolgozunk tovább. Köszönöm. Egy percre Korrao úr kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én nem tudok ilyen pozitívan nyilatkozni, mint néhány előttem szóló kolléga a Fejlesztés Európai évéről. Forrásokat ugyan felhasználtuk arra, hogy ezt reklámozzuk, hogy beszéljünk a fejlesztésről, de a fejlesztésről valójában más miatt beszéltünk, a menekültügyi válság miatt, a menekültek folyamatos áradata miatt. Ahhoz, hogy ilyen hatalmas problémákat megoldjunk, szerintem kicsit el kell távolodni Európától, és meg kell nézni, hogy milyen fejlesztési politikáink vannak. A tények azt mutatták idén, hogy a fejlesztés nagyon fontos, de sajnos programok nem lettek, nem lett több program, nem lettek eredményesebbek ezek a programok. Még nincsenek eredmények, ez nem jelenti azt, hogy jövőben se lesznek. Szerintem nem most kell a következtetéseket levonni, nem, kell, nem most kell az eredményekről beszélni, meg kell nézni, mit hoz ez. Sánchez kolléga is mondta, hogy olyan intézményben élünk, ahol a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal ezt kéne megoldani, a koreskede... sajnos a kereskedelmi politikánk teljesen ellent mond a fejlesztési politikának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciók nevében Stuger úr következik az elnök részéről. Köszönöm, elnök úr. Hollandia az elmúlt évben az EU-t nagyon sok pénzzel támogatta, és ezáltal a fejlesztési segélyeket erősítette. Ám nem látjuk ennek az eredményeit. Azonban milyen eredményt lehet várni, hogyha Zimbabwe, Sierra Leone, Mozambik és Zimbabwe diktátoroknak adunk pénzt. Zimbabwei elnök barbikült sütött ele, lelőtt elefántokból ezekből a pénzekből, és nem a szegényeknek ment Zimbabvébe. Ben. Ali Bongo Gabonban például 100 millió euróból szép házat épített Párizsban. Hát nem ez az a cél, amit megcéloztunk. El kell vágnunk a segélyfüggőségét a kormányoknak és az embereknek. Csak a polgárok csak egy igazolható hatalomnak hajlandóak adót fizetni, és az adó etika meghatározó ebben a viszonyban. Egy korrekt kormány, hogyha megfelelő támogatást kap, akkor képes csak adót szedni. A fejlesztési segély a korrupt kormányok kezére játszik ebben a formájában. Tehát nem a fejlesztés évét ünnepeljük, hanem a, a tevés a korrupció évét. Preda. Köszönöm szépen, Préda úr kapja meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. 2014 votam uh, uh, chiar aici, la Bruxelles, regulamentul care instituia Anul European pentru Dezvoltare. Az Európai Fejlesztési Évről beszélünk. Ennek az évnek az örökségéről, a rendelet megvalósításáról, illetve arról, hogy uh, milyen nyomonkövetés történt. Az európai állampolgárokat tájékoztattuk a 12 prioritás témát illetően, és elmondhattuk, azt elmagyarázhattuk, hogy ö, hogyan hogyan támogattuk a fejlesztést az adófizetők pénzéből, és ez hogyan tudja megváltoztatni a legszegényebb országok állampolgárainak életét. Ami Romániát illeti, ugyanúgy, mint más nagyon sok új tagállam, amely nem rendelkezik régi hagyományokkal a fejlesztési együttműködés területén. Ez az év egy nagyon jó lehetőséget nyújtott arra, hogy az állampolgár és a fejlesztési prioritásai között hidat kovácsoljunk. A fejlesztési politika állandó jelentéstevőjeként üdvözlöm azt, hogy ez a fogalom, ez a koncepció prioritásként szerepelt ebben az évben valóban igazságosan és koherensen kell fellépnünk a fennben, és ezt el is kell magyaráznunk az állampolgároknak. Nem csak szakértői szinten kell beszélni róla. Ez a fejlesztési év, tehát a jövőbe történő beruházás nem csak egy egyszerű kommunikációs gyakorlat. A 2030-as rend közös erőfeszítést követel, a különböző szereplőket össze kell fogni, és meg kell nyerni az európai állampolgárok támogatását, hiszen ők a fejlesztés aktív szereplői kell, hogy legyenek, különben nincs fejlődés. Köszönöm. Most pedig Guerrero Szálom következik a szociális Köszönöm szépen a 2015-ben. 2015-ös évben egy kicsit több volt az intézmények között a koherencia, több volt a párbeszéd, és jobban együttműködtünk a szociális szereplőkkel az, a nemzetközi csúcsokon is sokkal összehangoltabban léptünk föl, de decemberben több a gondunk, mint januárban. Nagyobb a válság, nagyobb a fejlesztési válság, a, a humanitárius válság, több a konfliktus, és ehhez még összeszedettebben kell, erre még összeszedettebben kell reagálnunk, mint az év elején. Amit idén tettünk, azt úgy kell szépen befejezni, hogy még ha még nagyobb eltökéltséggel lépünk fel. Az EU gazdagságának 0,7%-át arra szánjuk, hogy azokat támogassuk, akik minden, el, minden erőfeszítésük ellenére, is csak nehezen érik el a mi gazdaságunknak 0,7%-án meg, megfelelő szintet. Köszönöm szépen, Ujazdowski képviselő következő. Panie Przewodniczący, jestem e, wielki... Elnök úr. Én nagy támogatója vagyok a fejlesztési támogatásoknak. Európa kötelessége, hogy második János Pál pápa is rámutatott, hogy Európa globális felelőssége ez. Ám éppen mivel támogatom e segélyeket, ezért szeretném észszerű módon megszervezni. Őket nem marketing kampányokra kéne költeni. Nem kéne ülni a babérjainkon, hanem folyamatosan értékelni kell a konkrét eredményeket, mérni azokat és azok megvalósulását fel kell tegyük a kérdést, vajon kiadásainkat össze tudjuk, összeegyeztetjük -e azon államok ténykedésével, amelyeket segítünk, vajon megfelelően kiegészítik-e más nemzetközi szereplők a mi segélypolitikánkat, például Nagy Egyesült Államok és Kína. Nem önelégültekkel legyünk, hanem felelősek, és szembe kell nézzünk az új kihívásokkal, a, a válsággal, meg vagyok győzve arról, hogy a, ezen, válasz, ezen kihívásokra válaszaként kell megfogalmazni a fejlesztésegélyeket. Köszönöm szépen, Ujjavdoszki kollega. Anderson képviseli a szó egy percben. E Köszönöm szépen. Az Európai Unió az egyik legnagyobb támogató a világban, azonban nem tudom, hogy ebből a pénzből mennyi került tényleg a fejlesztésre, és mi a helyzet a katonai kiagásokkal, a háborúkkal. Az Európai Fejlesztés év célja az volt, hogy az éjséget és a szegénységet eltörölje, az Európai Uniós állampolgárok azonban hozzájárulnak ezekhez, azáltal, hogy háborúznak, vagy közvetlenül, vagy közvetett formában Afrikában és a közel-keleten egyre több bombát dobunk Szíriára, ez azonban nem megoldás, nem válasz, több halált, több menekültet, több szenvedést hoz. Azt is hallottuk a múlt héten, hogy ez a háború nagyon sok gyermeket ö, ö, oktatás nélkül hagy majd, és ö, az embercsempészek zsebeit tömjük ki. Olyan fejlesztési célokra van szükség, amely a szélsőséges gazdagságnak véget vet. A szegénység nem egy természetesen előforduló baktérium, megvan ennek az oka. Köszönöm szépen. Hautalasszony Szonyai percben kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a fejlesztési év most zárásához közeledik, nagyra törő tárgyalások indulnak és folytatódnak az éghajlatváltozás elleni harcban. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy többet kell beruháznunk a klímaváltozáshoz való hozzáigazításban a világ legszegényebb országaiban, a szahelőzevezet afrikai államaiban például, mert ezek az azok országok, amelyek lakossága leginkább ki van téve az éghajlatváltozás negatív hatásainak, semmi védelmet nem élveznek. Ebben a tekintetben sem. Úgy gondolom, hogy a piaci erők közül sokan az éghajlatváltozás csökkentésére törekednek, ám az adaptációra sokkal kevesebb figyelembe tül. Ez kell, hogy célkeresztében legyen a mi fejlesztési támogatásainknak. Köszönöm szépen, a kollega. Megenged egy kékkártyás kérdés Tuger képviselőtől? Parancsoljon, Stuger úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni képviselőtársamat, hogy az adaptáció tekintetében, látva a klímatárgyalásokat és a migráció eh, hullámait, akik azt, eh, vajon, eh, hogy a klíma egyre romlik, egyre nagyobb fejlesztés segélyre van szükség, egyre többen érkeznek közben ide. Hogy kapcsolódik ez egymáshoz? Én Hollandiából érkezem, amely a leginkább ki van téve az éghajlatváltozás hatásának, egyre inkább elönti a tenger. És vajon Hollandia kéne visszakapja azokat a milliárdokat, amelyeket ebbe a cirkuszba beletett. Köszönöm szépen, Stüger úr, most hautalasszonyi válasz joga. Köszönöm szépen a nyilatkozatát. Hiszek abban, hogy Hollandia olyan helyzetben van, hogy segítsen a világ tényleg szegény országainak, hogy a klímaváltozáshoz adaptálódjanak, megfelelő technológiákkal. És ugye azt várhatjuk a tárgyalások során, hogy a gazdag országok olyan technikai innovációkat tesznek elérhetővé, amelyeket kifejlesztettek. Például az árvíz kezelésben, védelemben, de a megújuló energiaforrásokba való beruházás, energiahatékonyság is olyan, amely Hollandia nagyon nyugodtan átadhat a legszegényebb országoknak. Köszönöm, Hautala asszony. Azért, hittem, hogy még kék kártya. Épp azon gondolkoztam, hogy mi a helyzet a kék kártyákkal. De hát kettőt nem adhatok meg egymás után. Jill képviselő a szó. Mikrofon... Mikrofonban legyen szíves. Kezdje újra, nem volt mikrofonja. Köszönöm szépen. A 2015-ös esztendő az európai fejlesztési év volt. Biztos vagyok abban, hogy akik YouTube-on nézik a mai ülést, illetve hárman a galérián ezzel tisztában vannak. De nem tudom, hogy mi a helyzet a többiekkel. Ahogyan tavaly megjósoltam, egy propaganda kampány teljesen hasra esett, senki nem vett erről tudomást otthon. 17 millió eurót pocsékoltunk erre a célra, és ezt a pénzt fölhasználhattuk volna, és föl kellett volna használni életek megmentésére. Nem arra, hogy arról azt reklámozzuk, mennyire csodálatosak vagyunk, és mindezt az adófizetők pénzéből. Nem lesz öröksége az európai fejlesztésévének. Köszönöm, Gil úr. Most pedig Litz képviselő egy percben a szó. Köszönöm szépen, elnök úr az európai év az én szempontomból sikeres év volt, mert megmutatta, mennyire fontos a politikai koherencia a fejlesztési politika tárgyában. Világosá vált a 12 téma hónap során, amelyeket kidolgoztuk. A német szövetségi parlamentben is folyamatosan írnak koherencia jelentést, és a tudományos szolgálat is tanulmányokat készített. Ez az év pozitív és negatív jelenségeket is elkönyvelhet. Az Addis Ababai konferencián nem sikerült elérni a 0,7%-ot kiharcolni a tagállamok részéről. Ugyanakkor, és ellenmondok itt kollégámnak, szerintem jó kampányt folytatunk le, mert megmutatta, hogy például a textil szövetség megerősíthető az új elnökség során is. Azt is világosan meg kell mondanom, hogy ez a 2030 os fenntartós célok elintásának egyik előhangja volt, és köszönöm a biztosnak és a tanács elnökségének azt a sikeres munkát, amit a parlament és bizottság együtt ebben a tekintetben elér. Köszönöm. Köszönöm szépen, Litz úr. Most egy percben Silva Pereira képviselője szó. Senhor Presidente, caros colegas, Senhor Comissário. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A 2015-ös fejlesztés európai éve nem változtatta meg a világot, de szerintem sem, senki sem gondolta azt, hogy ez lenne a célja. Arra viszont jó volt, hogy az embereket tájékoztassuk, hogy tudatosabbá váljanak az emberek, hogy közvita alakuljon ki, hogy projektek, partneri kapcsolatok induljanak el, illetve alakuljanak pozitívan. Nagyon fontos konferenciákat tartottunk, a Disabebában, New Yorkban például. De semmi sem garantálhatja azt, hogy ugyanez a jövőben is sikeres lesz. Célkitűzéseinket meg is kell valósítani, ekkor fog kiderülni, hogy mennyire vagyunk eredményesek. Úgy tűnik, hogy egyre kevésbé népszerű fejlesztésről beszélni, több okunk is van arra, hogy aggódjunk, nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan hogyan viszonyulunk ezekhez a kérdésekhez. Az európai

Köszönöm szépen, Sógor kollega. Mária Szúria szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. 2015 az az esztendő, amikor az Európai Unió megvalósítja a célkitűzéseit, és az egyik ilyen célkitűzés az emberi jogok megsértésének, illetve a diszkriminációnak való véget vetés, a kirekesztettség elkerülése. Az Európai Unió nem igazán a fejlesztés, a fejlesztés nem igazán támogatja a saját tagállamaiban. A következő esztendőkben erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, illetve növekedést idézzünk elő. Azonban az erre rendelkezésre álló összegek távolról sem elegendőek, különösen nem a déli országok esetében. Lehetetlen megvalósítani az Európai Fejlesztési Év célkitűzéseit, csak a hitelek leírása segíthet, például Görögország esetében csak így lehet növekedést előidézni, csak így lehet a szegénységnek véget vetni és munkahelyet találni mindenki számára. Köszönöm, Marias kollega. Jakob Tyücsi úr, most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A világon nagyon sok minden történt 2015-ben. Ez is azt mutatja, hogy az európai, hogy nagyon is indokolt az, hogy Európában megrendeztük a fejlő, fejlesztés európai évét. Minden, aki, aki jelentkezett, az meg tudta mutatni, hogy szeretné, szeretne segíteni a világ legszegényebb országain. A szolidaritásnak nincs alternatívája, ezért is támogatom a fejlesztés európai évét és támogatom azt is, hogy további erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a klímaváltozás alapú migrációt segítsük. Ez a probléma még többször előjön majd a következő években, és ez nagyon nagy kihívás lesz. Jakob Csif. Köszönöm, Jakob Csif kollega. Most pedig Kriszorvonasz kollega következik. Ma arról tárgyalunk, hogy hogyan lehet a fejlesztési segélyeket az EU részéről üzenet harmadik ország, harmadik világ országainak juttatni, melyek akik decemberben ugye állítólag az lesz majd, azon lesz a hangsúly, hogyan lehet a gazdaság a növekedés az emberi jogokkal összekapcsolni. Ugyanez mind, ugyanakkor mindez igen ironikusan cseng, hiszen három nappal ezelőtt történt csupán, hogy az Európai Tanács politikai és gazdasági jutalomban részesítette az Erdogán rezsimet Törökországban, amely tökéletesen szemet húny mindenféle emberi jog fölött, illetve azok megsértése fölött. Ankarában néhány héttel ezelőtt békés demo- tüntetőket öltek le a kormányerők, Diabakirt légi támadásokkal támadták az ISIS elleni harc minden formáját ellehetetleníti a török rezsim. Az Európai Unió pedig nem tesz mást, mint tovább támogatja ezt a rezsimet, alása saját értékeit. Köszönöm szépen, Kriszolvanos úr. Etheridge úr szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az Egyesült Királyságban a fejlesztési segély nem egyértelmű, van, akik támadják. Nos, a oktatási, a védelmi és rendfertartással kapcsolatos költségvetést, vagy az egészségügyet csökkentjük, csökkentjük a, egyre több pénzt adunk a külföldi fejlesztési segélyre. Valószínűleg senki sem örül annak, hogy elküldik elég furcsa diktátoroknak az Egyesült Királyságbeli adófizetők pénzét, de még olyan pénzekről is beszélhetünk, amelyet arra költenek, hogy el, megpróbálnak minket arról meggyőzni, hogy ez mennyire remek dolog. Hát Nagy-Britanniának ez egyáltalán nem jó üzlet, szörnyű dologról van szó, köszönöm. Köszönöm szépen, Etheridge úr, a végén Banana úr kapja meg a szót. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Én európai parlamenti képviselő vagyok, és Észak-Olaszországban egy város polgármestere is. látom, hogy milyen a költségvetése az Európai Uniónak, látom, hogy ezt hogy költik el. Nem értem. Értelme van ennek. Hihetetlenül dühös leszek, amikor látom, hogy hogyan dobják ki az ablakon a pénzt, amikor is Európában is, Olaszországban is nagyon oda kéne figyelni a kiadásokra, hogy segítsünk a polgároknak, azokon segítsünk, akiknek szüksége van erre, sértés ez sértés, hogy ezt a pénzeket így kidobják, a gazdasági szempontból nem indokolható. Törökország például 10 milliárd eurót kapott, és most adunk neki még egy kis pénzt. Ez szerintem sértés, hogy ezt a pénzt Törökországnak adjuk, de nem csak nekik, az egész világon osztogatjuk a pénzt. Ezzel az európaiaknak teszünk rossz, rosszat. Ez a pénz az európaiak, azok, akik adót fizetnek, nekik kell ezt a pénzt odaadni. Köszönöm. Bonanno kollega szavait. Ezzel zártuk a spontán felszólalások sorát. A végén, a vita végén megint visszaadom a szót Mimica biztosnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az év elején tudtuk már, hogy 2015 kulcsfontosságú év lesz abban, hogy a fejlesztési együttműködés jövőjét fel tudjuk majd térképezni nemzetközi szinten az új fenntartható fejlesztési célok elfogadása új összefüggésbe helyezi munkánkat a következő 15 évre vonatkozóan. A világ egyre bonyolultabbá és gyorsabban mozgóvá válik. Új válságok, új kihívások ütik fel a fejüket ebben az évben is. Ezek is emlékeztetnek bennünket arra, mennyire fontos, hogy a fejlesztés működjön a migráció érdekében és a migráció fejlesztés érdekében a fejlesztési kérdésekről szóló kommunikációnk inkluzív kell legyen és jó minőségű. Minden partnerbe kell vonni, és a közvéleményt, különösen a fiatal férfiakat, nőket, hogy a jövőben is támogassuk a fenntartó fejlődést. Építsünk az ebben az évben elért eredményeinkre, biztosítva azt, hogy a sérülékeny csoportok hangja is meghallgattassék folyamatosan. Köszönöm szépen, Mimica biztos úr. Most pedig a tanács nevében Schmidt miniszter úr beszélhet. Euh, Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy segített abban, hogy sikeres legyen a fejlesztés európai éve. Hamarosan véget ér ez az év, de a világban a szegénység elleni harcnak tovább kell folytatódnia, sőt, intenzívebben kell folynia. Konkrét fellépésre van szükség a fejlesztési együttműködésen keresztül, és be kell tartani ezzel kapcsolatban kötött ígéreteinket. még mindig 1,3 milliárd azoknak az embereknek a száma, akik mély szegénységben élnek, bár több millióan már kilábaltak a szegénységből, de ne feledjük, hogy nagyon nagyok az egyenlőtlenségek a lakosok között a világ több részén is. Sok fejlődő országra nagy hatással van a klímaváltozás. Tehát most kell mozgósítanunk erőfeszítéseiket most Párizsban, hogy ezt a klímaváltozás által okozott kihívást meg tudjuk oldani, akár a fenntartható fejlesztésen keresztül is. Többször is elhangzott, hogy nincs béke fejlesztés nélkül, nincs gazdasági fejlődés fejlesztés nélkül, egy olyan világban, ahol nagyon nagyok az egyenlőtlenségek. Tehát le kell tenni garast, a fejlesztés mellett, és ennek a harcnak nincs vége az év végével. Meggyőző politikánkat folytatni kell a továbbiakban is, mégpedig aktívan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schmidt miniszter úr, ezzel zártuk a téma vitát.